Most egy közlemény. Az osztrák hatóságok kérik, hogy Hans Martin parlamenti mentességét az ügyrend kettes cikke alapján mentsük, ö, ö, adjuk meg. A jogi szakbizottságnak továbbítjuk ezt a kérést.